Köszönöm szépen, Hawit úr. Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata Kína témájában. A tanács nevében Carl Bildtnek adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, egy másik, ugye mondanom sem kell, hogy nagyon lényeges vita. Kína természetesen jelentős fejlemények következtek be Xinjiangban, Kína nyugati részében. Tudom, hogy ezen eseményeket a parlament számos képviselője figyelemmel követte, illetve a nemzeti parlamentek is Európa szerte. A tanács is kifejtette aggodalmát az onnan érkező zavargások híre miatt. És számítunk arra, hogy a helyzetet sikerül békésen tisztázni. Ideje annak, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk az emberi jogoknak, de mélységesen sajnáljuk azt is, hogy ember életekbe kerültek ezen zavargások, illetve elítéljük az eseményeket, valamint azokat, akik felelősek ezért, bárki is legyen ez. És szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy mérleget vonjak Kínával való kapcsolatunkról. Kína egy olyan ország, amelyel nagyon szerteágazó kapcsolataink vannak, és ezek nagyon bonyolult kapcsolatok is. 2003-ban hoztuk létre ezen kapcsolatokat egy stratégiai partnerség keretében. Elköteleztük magunkat még egy nagyon nagyra törő feladat mellett. Ez pedig tükröződik a kapcsolatunk számos vetületében. A kapcsolatok komplexitása természetesen lehetőségeket is rejt magában, ez kihívásokat is jelent, különböző fajta kihívásokat. Megvitathatunk őszintén és nyíltan különböző aggályokat, amelyeket esetleg bármely fél táplál. Az ilyenfajta nyitott párbeszéd alapja pedig az a közös érdek, hogy Mindkét fél számára fontos a kapcsolatok továbbfejlesztése, a globális béke és a stabilitás előmozdítása. A multilateralizmus keretében folytatjuk ezen kapcsolatokat, éves szintű csúcs találkozókat tartunk, és a külügyminiszterek is rendszeres jelleggel üléseznek van egy emberi jogi párbeszéd is, amely nagyon jelentős, és természetesen az ágazati párbeszédek is különböző területekre kiterjednek, mint például a kereskedelem, amely különös fontosságú. Ugyanígy vannak éves magas szintű párbeszéd fórumok is kereskedelmi és gazdasági kérdésekről. 2007-ben a partnerség és együttműködési megállapodás tárgyalását is elindítottuk. Ezen tárgyalások haladnak előre, de azért még lehet fokozni mindkét fél részéről az erőfeszítéseket. Egyértelmű az érdekünk, hogy intenzívebbé tegyük Kínával való kapcsolatainkat minden területen. És ahogyan említettem, ez a nyitott és őszinte párbeszéd lehetőségét is magában hordozza. Lehet, hogy az értékek eltérőek, például ami az emberi jogokat illeti, vagy a halálbüntetés alkalmazása terén is elnézőek a, eltérőek a vélemények. Mondanom sem kell, hogy a globális pénzügyi stabilitás tekintetében is vitára van szükség, vagy például az éghalatváltozás kérdésében de ugyanígy fontosak a külpolitikai kérdések, legyen szó akár a koreai félsziget helyzetéről, a észak-koreai provokáció vagy Burma helyzete, de ez érinti az afrikai helyzetet is, fontos a kereskedelmi útvonalakat biztonságban tartani. Nem szeretnék részletesen kitérni ezen kérdésekre, de hangsúlyoznám, hogy a fejleményekkel kapcsolatban melyek az aggájaink. Anélkül, hogy a részletekre konkrétan kitérnénk, mert ezek felettébb bonyolultak, de remélhetőleg sikerül a kérdéseket békésen tisztázni. A kínai hatóságokkal egy őszinte párbeszédre törekszünk ezen kérdésekben, és egyéb széleskörű kérdésekben is, hiszen közösek az érdekeink, és éppen ezért ezekről párbeszédet kell folytatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanács véleményét. Most a bizottság véleményét fogjuk meghallgatni Catherine Ashton-tól, akit nagy örömmel üdvözlök itt. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt vagyok. Valóban nagyon fontos témakörről van szó, mert stratégiailag fontos partnerségünk Kínára, Kínával, és azért is történt meg az, hogy most itt rögtön az alakuló ülésen napirendre tűztük Kína kérdését. Szeretnék én is néhány szót szólni, Benita Farero Waldner kollégám nevében is, aki sajnos ezen a héten utazik, más elfoglaltságai vannak, és nem tudott eljönni. Tehát mindannyian tudjuk, hogy mekkora előrelépéseket tettünk a Kínával való kapcsolatunkban. Az első közös csúcs tíz évvel ezelőtt volt, gazdasági és kereskedelmi kapcsolataink átalakultak, és az emberek közötti kapcsolatok is folyamatosan nőnek és szaporodnak. Egyre több témakörben van már együttműködés Kínával. A legutóbbi Kína csúcs májusban volt, és egy új együttműködési partnerséget szeretnénk elindítani, ami valóban jó úton halad. Azt is szeretném elmondani, hogy a magas szintű magas szintű kapcsolatok is erősödtek, többek között Bározó bizottsági elnök részt, részvételével, és én magam pedig Vánki Sánnal találkoztam kereskedelmi témakörben. Nagyon sok olyan globális kérdéssel is foglalkoztunk, mint például a klímaváltozás vagy a gazdasági válság, de természetesen regionális kérdéseket is érintettünk. Ami a kínai kérdéseket illeti nagyon sok tekintetben nagyon jó volt az előrelépés, de még azért sok aggályunk is maradt. Ami a gazdaságot illeti, még mindig több millióan, sőt milliárdan élnek a szegénységi küszöb alatt, és ennek tekintetében a millenniumi fejlesztési célokat kellene valahogy Kínával erősítenünk. Tudjuk, hogy Kína óriási ország, és óriási különbségek vannak a régiók között itt tehát a stratégiai partnerségnek mindenképpen nyitottnak kell lennie a különböző regionális kérdésekre, hiszen tudjuk, hogy az EU eltér Kínától, de Kínán belül is nagy különbségek vannak. Emberi jogi kérdésekre is ki kell térnünk, főképpen a tibeti kérdésre, aminek nagy jelentőséget tulajdonít a tisztelt ház is. A csincsengi események mindenképpen szintén említést érdemelnek, és először az áldozatok családjának szeretném részvétemet kifejezni. Mindenképpen fontos, hogy minden erőszakos cselekménynek, cselekménynek minél hamarabb véget vessünk. Úgy gondolom, hogy a további vérontás helyett mindenképp a békés megoldásokra és a párbeszédre kell helyeznünk a hangsúlyt. Az elmúlt évben számos esetben elmondtuk már, hogy az etnikai kisebbségek helyzete aggaszt minket. Nagyon sokszor következtek be tényleg tragikus események, kizárások, diszkriminációk, és sokszor Kínában a kisebbségeknek elég nehéz helyzetben kell élniük. Nekünk sokkal átláthatóbb és sokkal nyitottabb Kínára lenne szükségünk, amely hajlandó betartani a nemzetközi követelményeket az emberi jogok tekintetében. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, sokkal jobban be kell vonnunk a nemzetközi közösségbe Kínát, stratégiai partnerré kell tennünk Kínát, annak érdekében, hogy ők is pozitív elkötelezettséggel forduljanak irányunkba. Köszönöm. Köszönöm Eston biztos asszonynak, és most a frakciók nevében szólalnak fel a képviselők. Először is a néppárt nevében elmar Brock kap két percben szót. Parancsoljon. Elnök úr, tanácselnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Csatlakozhatom a tanács és a bizottság által mondottakhoz. Úgy gondolom, hogy a kínai politikát folytatni kell. Nem szabad ezt veszélyeztetni, az együttműködést. Másrészt azt is gondoljuk, hogy nem szabad az erőszakot engedélyezni, akár a tüntetők által gyakorolt erőszakot az állam ellen, akár az erőszakot az állam részéről a tüntetők ellenében. Ugyanakkor a központi állam erőszaka, amely egy több nemzetiségű államban úgy tűnik, hogy nem érti a kulturális sokszínűséget, erről az erőszakról látnunk kell, hogy ez gyakran vissza fog térni, pont a megértés hiánya miatt a nagyobb kulturális autonómia, a nagyobb mozgás lehetősége iránti óhaj, a nyelvi identitás iránti érzékenység pedig előfeltétele annak, hogy egy több nemzetiségi ország békésen jobb együtt éljen. A kínai történelmet áttekintve mindig hatalmas, nagy erőszakos akciókat látunk, amelyek a birodalmat egységesítik, majd aztán széthullás jelei mutatkoznak. Az ujgorok egy mérsékelt szunita kisebbség. Nem terroristák. Ezért a veszély körből olyan, mint Tibetben, hogyha a mérsékeltekkel nem lehet megállapodni, akkor egyre több fiatal radikális veszi át a, a cseleked, kezd cselekedni, akik nem tudnak már várni, és ilyen módon a hosszú távú megoldás veszélybe került. Tehát a kínai kormány nagyon rosszul teszi, hogy csak terroristákról beszéljen, vagy pedig arról beszéljen, hogy e külső hatalmak, erők, vagy az alkaida e, rejlik ezen, felé, ezen tüntetések mögött. Ez nem jelenthet megoldást, és ezért határozottan ki kell jelentenünk, hogy az idáig mondottak szellemében ezt a politikát nem tudjuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm Brock képviselőnek is, most pedig megadom a szocialisták és demokraták eh, progresszív szövetségének nevében Severin képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament első ciklusán, új ciklusának első ülésén Kína kérdését veszi napirendre. Nos, azért, mert Kína nagyon fontos számunkra azért teszi ezt, mert Kína fontos számára, és nem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a mi vélekedésünket kellene Kínára erőszakolnunk a tekintetben, hogy az országon belüli érzékeny problémákat hogyan lehet megoldani. De épp azért, mert Kína ilyen fontos számunkra. Épp ezért van az, hogy nagyon közelről figyeljük meg az eseményeket és a belső stabilitás kérdését. Minden intézkedést, amely veszélyeztetheti a belső biztosítást. A Xinjiangi régióban az ujgur etnikai csoport dominál. Nos, az emberi jogok és a kisebbségi jogok védelme és tisztelete nagyon fontos az ilyen több etnikumú területen, mind a kisebbség, mind a többség részéről a kisebbségi jogok ugyanakkor nem jelenthetnek magyarázatot a szeparatizmusra, a szélsőségesek viselkedésére, de természetesen nem jelenthetnek semmilyen magyarázatot a békés tüntetők meggyilkolására. Az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, és a kisebbségi jogokat. A, azt kérjük, hogy tisztázzák, hogy milyen szélsőséges vagy terrorista vetülete volna ennek az ügynek, de ugyanakkor az Európai Parlament mindent tegyen meg azért, hogy a kínai hatóságok a nehéz valósággal bánni tudjanak, amely gyakran a mi országainkban is nehéz valóság. A kínai kormány szélsőségesen használta az, a hatalmi eszközöket, másrészt mindenkit fel kell arra is kérnünk, hogy a kisebbségi jogokat ne a geopolitikai célok szolgálatába állítsa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Severin képviselő, és az Alda nevében pedig Graham Watsonnak két és fél percben adom meg a szót. Elnök úr, a tisztelt ház már hosszú ideje bírálja a kínai viselkedést a kisebbségekkel szemben. Az ujgúrok szeveztek a leg, szenvedtek a legtöbbet, különösen azóta, hogy 1949 óta a népköztársaság elfoglalta területeket. A kínai népköztársaság azt mondja, hogy nem keresi a történelmi terület, a területének kibővítését, de a történelem azt mutatja, hogy a kommunista időszak alatt igenis több területet bekebelezett. Ez az oka annak, hogy az Európai Unió miért nem szüntetheti meg a fegyverembergót Kínával szemben. Az, hogy egy európai miniszterelnök genocidiumnak nevezi az elmúlt eseményeket, ez talán túlzás. Ám a kínai népköztársaság sem hivatkozhat arra, hogy a belső ügyeibe avatkoznak be ez egy olyan világlátásról tesz tanúságot, amelyet meghaladta az idő. A, az, az indiai call centerekben és a különböző internet szalonokban ülő emberek egy nanoszekundum alatt megkapják az információkat, és ilyen módon nem fogadható el sem az etnikai hovatartozás, sem a kisebbséghez tartozás alapján elnyomás, de az izlamofóbia vagy az antiszemitizmus sem fogadható el. A közép királyságának egyre több fiatal emberre van szüksége, hasonlók ezek a problémák, mint itt az Európai Unióban. Ezt láttam, amikor Umcsiba jártam négy éve, de az embereknek olyan szakpolitikákra van szükségük, amelyik a gazdasági migránsokat védik, illetve a mm, kisebbségeket is védik. És Bilt úrnak mondom, itt mutatkozik meg az Európai Unió szerepe. Hiszen a demokráciák magabiztosak is lehetővé teszik az önkormányzatiságot az újabb, fiatalabb demokráciákban, mint Spanyolországban vagy Magyarországon mutatkoznak néha problémák, de biztosítani kell, hogy a egyre növekedő gazdasági súlyukkal egyre növekedő politikai bölcsesség határozzon meg a kínai politikát. Olyan politikákról, amelyekről a miniszter úr és a biztosasszony beszélt. Fontos, hogy az Európai Unió az Európai Unió fontos szerepet játszhat abban, hogy Kínával elérjük ezeket a célokat. Köszönöm szépen, Watson úr. Most pedig a zöldek nevében Helga Trüppel Elnök úr, biztos asszony, tisztelt tanácselnök úr, elítélem az erőszakot mindkét fél részéről. A han kínaiak, valamint az ujgurok részéről egyaránt, és sajnálom az ártatlan áldozatokat, de ez nem egy olyan konfliktus, amelyben egyenlőek lennének a felek, hiszen az ujgur egy 9 millió fős elnyomott nép. Azt látom, hogy itt kudarcot vallott a kínai népköztársaságban a kisebbségi politika. Nincs egy harmonikus, közt, egy harmonikus társadalom, ahogyan azt Kína állítja azon a területen nincs kulturális autonómia, ugyanúgy, mint ahogy Tibetben sincs. Nincs igazi önkormányzás, még akkor is, hogyha régiókat így nevezik, és döntő fontosságú, főleg a fiatal nemzedékek számára, hogy nincsenek egyenlő szociális és gazdasági jogok az újgorok számára. De a kínai ö, kommunista párt csak egy ö, szemrehányást ismer, méghozzá azt, hogy bűnöző szeparatista a, az ujgur nép, és mindenki fennáll, fennáll az a veszély, hogy aki szembeszáll a párttal, azt szeparatistának titulálják. De a kínai népköztársaságnak meg kell értenie, hogy csak a kisebbségi jogok biztosításával van tényleg esélye a belső békére. Hogyha egyenlő jogokat biztosít, akkor lehet csak békés a fejlődés Kínában, akkor lesz Kína egy elfogadott ország, és végezetül nagyon fontosnak tartom a svéd elnökség irányába. Valóban érdekünk fűződik ahhoz, hogy stratégiai partnerséget alakítsunk ki Kínával az éghajlatpolitika, a külpolitika számos kérdése miatt, de az emberi jogokat, illetve az emberi jogok helyzetének bírálatát Kínában nem áldozhatjuk fel a stratégiai érdekek miatt, hanem a mi stratégiai politikánk Kína irányába egyértelmű kijelentéseket kell, hogy tartalmazzon a kisebbségi politika, illetve az emberi jogok megsértése területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Most pedig az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében Charles Tenek évszázadok alatt az újgurok a hatalmas ország ezen részében éltek a Han kínaiakkal együtt, de a lakosság egy része radikalizálódott, és az al ápol kapcsolatokat. Kína sohasem tolerálta ezt, de vannak aggájaim az újgur terrorizmus vonatkozásában a kínai autoritarizmus nem szabad, hogy egy ürügy legyen az ujgur terroristák számára. Ugye számosan közülük Guantanamo-ban voltak. Nem szabad őket a jelenlegi erőszak áldozataival egyelő helyzetbe hozni, mint ugye a han kínaiak. Az Európai Unió továbbra is egységes politikát kíván folytatni Kínával szemben, és mivel Tajvánt és, Kín, Tajvánt és Tibetet Kína az ország részének tekinti, nem szabad, hogy a Xinjiang tartomány elszakadását támogassuk. Fontos, hogy olyan országoknak, mint Szudán, illetve Kína egyéb muszlim afrikai partnerei hogyan értékelik ezt a helyzetet. Tudom, hogy Erdogán török miniszterelnök ezt az erőszakot népírtásnak nevezte, ami sajátos egy olyan politikus részéről, aki Örményország vonatkozásában ugyanezt nem ismeri el. Vannak egyéb álszent megjegyzések is, például azt nézzük, hogy Törökország hogyan kezeli a saját kisebbségét, például a kurdokat. Köszönöm. Thank you, Mr. Tanok. Köszönöm, Tanuk. úr. Most pedig az RT frakció nevében Belder úr a szó. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Csincsián tartományon belül és kívül is a gyűlöletkeltés meghozta gyümölcseit. A Han kínaiak, valamint az ujgurok közti összecsapások most nagyon súlyos méreteket öltöttek. A vallási, illetve etnikus kontrasztok ezen régióban a különböző az különböző lakosok helyzetét nehezítik. Békét szeretnénk. Keményen leverték a lázadásokat, a zavargásokat, és ezáltal gyakorlatilag a békés törekvéseket nyomták el az egyéb csoportok részéről is. Ugye vannak protestánsok is ebben a térségben, és két amerikai küldött is ismeretlen helyen tartózkodik. Én azt szeretném, hogy az összes vallásos csoportnak, vallási csoportnak Kínában szabadságot biztosítsanak. Ez egy jó ellenszer a dzsihád, a szent háború ellen, és azáltal támogathatjuk a harmonikus együttélést. Köszönöm. Belder úrnak köszönöm szépen. Most pedig lépjünk tovább. Először is két percre megadom a szót Andrikiane asszonynak, parancsoljon. Elnök úr, biztos asszony, az erőszakos cselekmények azok a százak és ezrek, akik megsérültek és életüket vesztették Csingyen tartományban, arra intenek minket, hogy most már valamit tennünk kell. Az internetet egyáltalán nem lehet használni Xinjiangban, és semmilyen más kommunikációs eszközhöz sem lehet szabadon hozzáférni. Hogyha megnézzük, hogy mi történt Tibetben az elmúlt évben, hogyha megnézzük, hogy mi történt Pakisztán keleti részén, akkor láthatjuk, hogy milyen politikát folytat általánosságban a kínai kormány, a különböző kisebbségek ellen. Az az üzenet, amit az ujgurok eljuttatnak hozzánk, az mégiscsak az, hogy ez a kínai politika kudarcot vallott, és most már végre a kínai kormánynak is meg kellene ezt értenie, és tennie kellene. Az ujgurok 8 milliós kisebbségnek számítanak, és most már végre fellázadtak az ellen a bánásmód ellen, amiben a kínai kormány részesítette őket. De sajnos folytatódnak az erőszakos cselekmények, és senki sem védi meg az ujgurokat ezek ellen az erőszakos cselekmények ellen. Tulajdonképpen hivatalosan arról van szó, hogy a terrorizmus ellen folytatunk háborút, de azért a kínai kormány egyáltalán nem ezt a politikát alkalmazza, egyszerűen csak ürügyként használja a terrorizmust annak érdekében, hogy az ujgurokat továbbra is elnyomhassa. Hu Jintao elnök szintén kifejtette a véleményét ebben a kérdésben, amikor a G8-as ülésre elment Olaszországba, és amikor kitörtek az erőszakos zavargások, akkor rögtön hazatért Olaszországból, hiszen már ő is úgy gondolta, hogy nem csak egy elszigetelt kis incidensről van szó, hanem egy sokkal szélesebb körű tömeg megmozdulásról a sajtó általánosságban pozitívan értékelte az ujgurok törekvéseit, de sajnos egyelőre nincsen lehetőség arra, hogy külső segítség nélkül megoldódjon ez a probléma. Éppen ezért arra kérem mind a bizottságot, mind pedig a tanács elnökét, hogy szólítsák fel Kínát arra, hogy tartassák be az emberi jogokat, a szólás szabadságát és minden egyéb fontos alapvető jogot. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Véronik de Kaiser két percben. Köszönöm szépen. Mindaz, ami Xinjiangban történt, egyértelmű üzenet számunkra, arról, hogy hogyan kívánja a problémákat megoldani a kínai kormány. Rettenetesen erőszakos cselekményeket láthattunk a han kínaiak és az ujgurok esetében, és most már úgy látom, hogy teljesen általánossá vált az erőszakos politika a kínai kormány részéről. Ezeket az erőszakos cselekményeket eléggé nehéz visszaszorítani, különösen akkor, hogyha olyan területekről van szó, ahol olaj van és gáz, ami nagyon fontos energetikai szempontból. Tehát gazdasági szempontból is fontos területeket foglalnak el az újgurok. Mint említettem, illetve mint kollégáim már említették, igen, népes kisebbségről van szó, és az ujgurok kb. 50%-ban a muzulmán vallás képviselői. Tehát nekik a, a vallásuk, az identitásuk került egyszerűen veszélybe. A 80-as években még valamennyire azt mondhattuk, hogy liberálisan kezelik a kisebbségeket a kínaiak, de a 2001. szeptemberi események után a terrorizmus elleni harc égisze alatt egyszerűen szélsőséges és erőszakos fellépéseket láttunk a kínai hatóság részéről. Az Amnesty International többször felhívta a figyelmet arra, hogy Kínában változtatni kell az emberi jogi helyzeten. Hogyha az ujgur szeparatisták párbeszéddel nem tudják elérni, amit akarnak, akkor más eszközökhöz fognak fordulni. De még mindig úgy tűnik, hogy Kína nem hajlandó változtatni a módszerein. Kínát arra kell köteleznünk, hogy feleljen meg a nemzetközi elkötelezettségeinek, hogy, tartassa, hogy tartsa be az emberi jogot, illetve a regionális függetlenségre vonatkozó 1984-ben elfogadott szabályokat folyamatosan azt kérjük, hogy a politikai foglyokat bocsássák szabadon, folyamatosan azt hogy tartsa be az emberi jogokat, és egyszerűen nem történik semmi. Úgyhogy merészeljük már Kína arcába vágni, hogy milyen kötelezettségei vannak saját népével szemben, és hogy milyen veszélyekkel néz szembe, hogyha egyszerűen nem tartja be ezeket a kötelezettségeket. Legyünk már erősek, illetve legyen már erős a svéd elnökség. Köszönöm. Eh, Megadom a Poreba képviselőnek másfél percben a szót. Elnök úr, az az út és mód, ahogy Xinjiangban a tüntetőket e, szétverték, felmutatta a kínai rezsim sajátosságát. Legalább 180 embert öltek meg a rohamrendőrök, és sok ember pedig megsérült. Ez etnikai és vallási diszkrimináció, és ennek szellemében határozottan fel kell lépnünk, hiszen nagyon keményen léptek fel egy kisebbség ellen, az újgórok ellen, de a kínai hatóságoknak nem ez az egyedüli áldozata. Európa népessége keresztény örökségével a más országokban üldözött keresztények irányában szolidaritással tartozik. Kínában körülbelül 30 millió keresztény él. Ennek a ezeket a keresztényeket megkínozzák és üldözik. A kínai hatóságok tisztában vagyok, vannak azzal, hogy a kereszténységben inherensen jelen van a szabadság utáni vágy. Ezért elnyomják a keresztény egyházat, de a keresztények mégiscsak egyre több követőt tudhatnak az oldalukon. A kínaiaknak meg kell érteniük, hogy csak akkor válhat modern ország a Kína, hogyha az vallásszabadság és az alapszabadságok tiszteletben tartatnak. Köszönöm, Posszát képviselőnek adom meg a szót. A mai vita ismét megmutatja, hogy az EU gyenge pontja a tanács. A parlament az emberi jogok kérdésében világos álláspontot fogalmazott meg, és Lady Ashton a bizottság nevében is nyomatékkal fogalmazott. Ám a tanácstól csak azt hallom, hogy mindkét oldalt az erőszakos cselekmények miatt elutalják. Persze az újgur előszakot is el kell utalni, utasítani, de ugyanarról van a szó, hogyha egy kommunista diktatúra, aki semmit sem tanult a mennyei béke terén való um, vérontásból, etnocidumot hajt végre, kitelepíti a kisebbségeket, össze lehet-e ezt hasonlítani az olyan cselekményekkel, amelyeket senki nem vizsgált meg nemzetközi szinten, hanem lehet, hogy csak a kínai propaganda beszél erről. Az ujgurokat a szeparatizmussal vádoljuk, de szeparatizmusa az, hogyha ég a ház, és ki akarok futni a házból. Szeparatizmusa az, hogyha jogtalanul bezárnak egy börtönbe, és meg akarok innen szabadulni. Szeparatizmus ez? Nem. Ez az élet ösztön megjelenése. És hogyha az ujgúroknak Kínában teret adnak ahhoz, hogy önállóan a saját hazájukban szabadon éljenek, akkor nem lesz közöttük szeparatizmus. Ez az egyedüli módszer a szeparatizmus ellen. Az ujgurok nem kisebbség, hanem egy olyan nép, mint a svédek, kisebb nép, mint a han kínaiak népe, de hát csupán azért, mert kisebbek, ezért már elnyomatásba szenvedjenek, és egy népnek pedig el kell nyomni a másikat csak azért, mert ő a nagyobb, úgy hiszem, hogy minnyáján nem már válaszolunk. Ezért az Európai Unió ö, nevében, én egyébként Münchent képviselem, ahol a Szabad Európa Rádió ö, és a Freedom for Europe ö, rádió székhelye is volt, és az újgur világ kongresszus is itt székel. München valóban a szabadság központja volt, erre büszke voltunk akkor, és azt hiszem, hogy büszkék leszünk arra is, hogy a szabad ujgúrok központja nálunk van, és remélem, hogy előbb-utóbb minden ujgúr ezzel a szabadsággal élhet majd együtt. Köszönöm, Gebhardt képviselő asszony kapszót. Elnök úr, kedves kollégák! Egy valamit világosan el kell mondani. Kínában egy egységes rendszer eh, áll fenn, és ezt nem is akarjuk, hogy széthújjon. Tiszteletben tartjuk a kínai rendszert, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ez a rendszer, na most már kérem, hagyja abba, tehát, hogy Kína egységét eh, fel kell eh, Kérem szépen, most már hagyja abba a bekiabálást, hanem figyeljen rám, amit mondok, hallgassa meg a mondandómat. Egy szóval, az egységes kínai rendszer tiszteletben tartjuk. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a népek közötti sokszínűséget ne tartanánk épp úgy tiszteletben. És ez az, amit követelünk, szociáldemokraták, azt akarjuk, hogy a polgári jogokat, a polgári jogokat, az emberi jogokat tiszteletben tartsák, és az emberek szabadságát tiszteletben tartsák Kínában. Azt akarjuk, hogy a véleményszabadságot tiszteletben tartsák, hogy az újságírók szabadon mozoghassanak azért, hogy beszámolhassanak az igazi, valós helyzetről. Ezt akarjuk elérni, és még egy valamit világosan el kell mondanunk kínai kollégáinknak. Azt várjuk önöktől, azt várjuk tőlük, hogy a számunkra alapelv értékű alapelveket önök is betartsák. Jelesül, hogy az emberi jogok univerzális jelleggel bírjanak. És amikor a kínai politikák azt mondják, hogy előbb hogy oldjuk meg a szociális problémákat, utána hadd beszéljünk az emberi jogokról, akkor világosan meg kell mondanunk, ez nem megfelelő út. Előbb az emberi jogok, utána jönnek a szociális jogok. Nem szabad itt kompromisszumot megkötni, kötni ebben a kérdésben. Éppen ezért nagyon csalódott voltam Bilt úr aznak kapcsán, amit mondott, hiszen az ön szavaiból azt hallhattam ki, hogy közösen kereskedjünk Kínával, és a többi más kérdés annyira nem érdekel bennünket. Nem ez az a megközelítés, amelyre szükségünk van, hanem az Európai Bizottság által mondott útat, felvázolt útat kell követnünk, jelesül, hogy jöjjön létre a közös munka alapja, amely alapján együttműködhetünk. Persze, minnyáján együtt akarunk működni Kínával, de nem bármilyen alapon, hanem egy megfelelő az emberi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartó alapon. A kíros eh, Deva Jenelepto. Köszönöm szépen, Déva képviselői a szó. Tisztelt elnök úr, gratulálni szeretnék Carl Bildnek a nagyon kiegyensúlyozott beszédéhez. Hiszek abban, hogy az ENSZ is elismeri a nemzetállamok határait, ezért a világon mindenhol szembe kell szállnunk, akár Kasmír, Indonézia, Sri Lanka, Észak-Írország, bárhol a határsértéseknek, Kínában is. Sajnálom, hogy Kína ugye nagyon fontos az Európai Uniónak. Emberek ezreit sebesítették meg, és több százan életüket is vesztették, 184-en Urumcsiban 186 han kínai és kevesebb újgur veszítette életét. Ezt az erőszakot külső erők követték el, különösen szeparatista, fundamentalista erők. Őket pedig a Nemzetközi Büntető Törvényszék elé kellene idézni. A kínai rendőrségnek kell megküzdeni a helyzettel, és támogatnunk kell őket. Egy kis világban élünk, együtt élünk, és ennek jó példája az Európai Unió. A szeparatizmus támogatása bárhol a világon ellentmond az EU szellemiségének. Nem tudjuk Európát egyesíteni, és ösztönözni azt, hogy Kína felbomoljon, mert ezzel csak a káoszt mozdítjuk előre. Köszönöm szépen!

Köszönöm szépen, Boszkurt képviselő egy percben. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt eh, szeretném elmondani, meghallgattam a tanács és a bizottság bevezető beszédét, de Igazából az újgur szót egyszer sem hallottam az ő beszédükben, holott elvégre az újgurukról van szó most. Nagyon sok újgur vesztette életét, és sokat sebesítettek meg. Az Európai Unió kiáll az emberi jogokért, a polgári jogokért, a békés tüntetés jogáért például, és azt láthattuk, hogy lábbal tiporták ezen jogokat. Természetesen a bevezetésben Hallottam számos lényeges felvetést, de arra lennék kíváncsi, hogy a tanács és a bizottság terveznek-e kézzelfogható intézkedéseket rövid távon. Köszönöm. Bütikofer úr, egy percben. Elnök úr, köszönöm szépen. Ezt a vitát az alapján folytatjuk le, hogy az emberi jogokat egyetemes jellegűnek tekintjük, illetve szükségesnek tartjuk azt, hogy globális partnerséget építsünk ki. A harmonikus társadalomról is szó esett, ezt ugye a kínai központi, a kínai kommunista párt is hangoztatja, de azért itt ennél többről van szó. A harmonikus társadalom nem egyszerűen egyenlő azzal, hogy, el, hogy leleplezzük az autoriter körülményeket a kínai népnek a, egy harmonikus társadalom megteremtése során támogatást kell nyújtanunk. A partnerséghez hozzátartozik az is, hogy egyértelműen fogalmazunk, és amikor Xinjiangról beszélünk, akkor az ujgur szót meg kell említeni. Ugyanakkor az egyértelmű vita más, nem feltétlenül a konfrontáció szellemében kell, hogy lefolyjon, és ettől távol kell tartanunk magunkat. Végezetül Poszelt úr irányába mondom, ő a szeparatizmusról beszélt. Nem tudom, Poszelt úr, hogy az ön bajor pártja érte ehhez, de azt hiszem, hogy akár csak Brock úr, igen, sokkal inkább az egy Kína politikáról kellene, hogy beszéljünk a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm. Stevenson úr egy percben. Thank you very much, President. President, it would be a... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagy hiba volna, hogyha Kínát ugyanabba a kategóriába számítanánk, mint Iránt. Az EU-nak nagyon jó kapcsolata van Kínával, és úgy hiszem, hogy figyelnünk kell arra, hogy a vitáink az Urumcsiban történtekről folytatott vitáink pontosak és megalapozottak legyenek. A július 5-én történtek a hán kínaiak elleni támadáson alapultak, és mint tudjuk, az ujgur lakosság között vannak iszlám fundamentalista is, akik egy külön vállás mellett jár, szállnak síkra, és 137 han kínait őköltek meg, tehát a legtöbb megölt ember han kínai, és a kínai kormány nagyon helyesen rendőrséget vetett be, és katonaságot vetett be, azért, hogy a han lakosság bosszú akcióit megakadályozza. Mit tett volna a kínai kormány? Ezért tehát az tényekre alapítsuk, alapozzuk a kritikánkat, és ne fölöslegesen bíráljuk Kínát. And finally, Miss for one minute. Végezetül pedig Lössing asszony kap egy percben. Úgy gondolom, hogy a konfliktust gyakran nagyon egy oldalon állítják be. Egyetértek az előttem szólóval, hogy ebben a konkrét esetben az újgorok támadták meg az han kínaiakat gyakran, hagyd mondja már, már, kérem szépen, amelynek rasszista háttere volt nem egyszer. Olvastam egy interjút egy újgur nővel, aki azt mondta, hogy eltűrné ön, hogy a sárga kommunisták magát, maga fölött kormányt alakítsanak. Az újgóroknak sok privilégiumuk van, több gyermeket szülhetnek, és az egy vallásuknak adózhatnak a munkaidő alatt, és a helyi han kínaiak persze irigylik őket. Ezért fontos, hogy differenciáltan lássuk a kérdést, és megvizsgáljuk a dolgok okát is. Gyakran az első pillantásra tűnő magyarázat nem mindig a megfelelő és gyakran nem célra vezető, hogy a saját vágyképeinket valóságnak tekintsük. Fontos, hogy a kínaiakat támogassuk problémáik megoldásában. Az itt a házban gyakran megjelenő egyoldalú látásmód nagyon veszélyes. A kínai kormány kisebbségi politikája valóban nem mindig kielégítő. A kínai kormány elismeri azt is, hogy hibákat követel, de ugyanakkor kész arra, hogy segítsen, és ebben segíteni kell neki, abban, hogy minél jobban előreléphessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most a tanács nevében Bill Túr kap szót. Kire Bill, Thank you, Mr. President. I, I think... Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, a vita csapás iránya és szélessége jól mutatja, milyen sokféle témát érint ez a témakör. A Kínában működő különféle rendszereket is érintettük, azon belül fejlődést, az emberi jogok fontosságát a mi szemünkben, illetve annak szükségességét, hogy Kína ö, olyan irányban fejlődjön, hogy a társadalom az emberi jogokat nagyobb tiszteletben tartsa. A kisebbség jogokról is szó esett. Itt is vannak gondok Kínában, ám Kína nem áll egyedül ezen problémákkal a világon, és az elmúlt napok során, amikor is szemtönül lehettünk az etnikai erőszaknak Urumcsi utcáin, arra is rámutott, hogy az etnikai erőszak mindig rossz dolog, mindig gonosz dolog, mindig el kell ítélnünk ezt, és mindig a megbékélésre kell törekedni az adott specifikus helyzetben, az emberi jogok tiszteletbe tartásával, ismerve ezeket a gondokat a saját történelmünkből is, azt, hogy mennyire összetettek ezek a problémák. Bütikopf úr beszélt a harmonikus társadalom fogalmáról, mindannyian erre törekszünk, mindannyian ilyen társadalomban szeretnénk élni, és meg kell vizsgáljuk, mit tehetünk mi annak érdekében, hogy Kína egy ilyen társadalmi fejlődés útjára lépjen, egy olyan társadalom irányában haladva, amelyet minden állampolgár, minden kínából állampolgár harmonikusnak érezhet. Nem tartanak még itt, ez ugye eléggé világosan látszik a mostani képsorokon. Aztán hallottunk Brock és Severin úr és Watson úr kezdeményezéséről. Ezek nagyon nagy bölcsességről tettek tanúbizonyságot. Ezek szellemében kell tárgyalnunk és tanácskoznunk, megvizsgálva az, az, azt a fontos kapcsolatrendszert, amely Kínával köt bennünket össze, figyelembe véve ennek a sokféle vetületét is összetett voltát, mint ennek a kapcsolatrendszernek. Köszönöm szépen, miniszter úr, Bilt miniszter úr, ezzel zártuk e téma vitáját, és következő napirendi pontunkra térhetünk, mely a tanács és a bizottság nyilatkozata a hondurasi helyzettel kapcsolatban. Első hozzászólónk a tanács nevében megint csak Bilt miniszter úr lesz.